del día es el relativo al Tájékoztatni szeretném önöket, hogy a következő napi rendi pont a vadon élő állatok és növények jogellenes kereskedelme elleni uniós cselekvési terv, megadom Bírder asszonynak a szót. Köszönöm szépen, elnök úr!